én. A 45 per 2001-es LK rendelet 42-es cikke szerint illetve a LIBE szakbizottság tárgyalásait követően hozzájárult Péter Hastings kinevezéséhez, Európai Adatvédelmi Biztosi kinevezéséhez, illetve Giovanni Butarelli helyettes Európai Adatvédelmi Biztosi kinevezéséhez hozzájárul. Tehát így egy közös kinevezésre kerül sor az Európai Parlament és a tanács részéről. És szerdán közösen a tanács elnökével aláírom az erre vonatkozó határozatot. Azt is szeretném közölni önökkel, és lassan ezzel lezárom, hogy a tanács elnökével együtt január 14-én a házszabály 68. cikkének megfelelően hat a közös döntéshozásban elfogadott jogi aktust fogok aláírni. E, ezek a mai jegyzőkönyvben szerepelnek.